Buenas tardes. Lo primero, disculpa. Köszöntök mindenkit. Először is szeretnék elnézést kérni a késés miatt. Nem szokott ez így lenni, de néha előfordul, hogy az ember mégsem tud egyszerre mindenhol jelen lenni, nem tudunk ennek az elvárásnak eleget tenni. Elkezdjük most ezt az eszmecserét az ASEAN emberi jogokkal foglalkozó parlamenti képviselőinek küldöttségével. Köszöntök egy... Two. Number two? It's okay? Como decía... Köszöntöm tehát a az emberi jogokkal foglalkozó parlamenti képviselő küldöttségét az ASEAN részéről. Most október 10 és 12 között látogatnak el ide az Európai Parlamentbe. Találkoztak már az AFET kollégákkal tegnap délután, ma délelőtt pedig Lambrinidis úrral egyeztettek. Nyilván tudják, hogy ez az ASEAN delegáció 1967-ben jött létre a vietnámi háború kontextusában biztonsági megfontolásokból. Azóta azonban főleg a gazdasági területen fejlődött. Az ASEAN egy kormányközi szervezet, amely egyik lényegi doktrinája az, hogy nem avatkozik bele a, társ, a tagországok belügyeibe, és ez az egyik legsokrétűbb szervezet is, regionális szempontból nézve, ami a gazdasági, kulturális vagy politikai struktúrákat illeti Brunei, Kambodzsa, Indonézia, Laos, Malajzia, Myanmar, Fülöp-szigetek, Tájföld, Vietnám a tagok, ami pedig a mai eszmecserét illeti ennek tárgya főleg a regionális dimenzió, az emberi jogok dimenziója, tehát itt nem konkrét nemzeti aspektusokról szeretnénk beszélni. Nyilván emlékeznek arra, hogy tavaly októberben az albizottságunk találkozott az ASEAN emberi jogi szervével. Ez a szervezet hivatalos emberi jogi ügyekkel foglalkozó szerve. 2000 13-ban jött létre abból a célból, hogy az összes tagállamban előmozdítsa az emberi jogok érvényesülését. Az emberi jogok szervezetével ellentétben ez egy független szerv, amit nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni, és um, ezt parlamenti képviselők hozták létre. Az álláspontjuk a diszkrimináció mentességgel szemben az, hogy a politikai jogokat, a demokráciát, az emberi jogokat kell ösztönözni, előmozdítani a térségben. Ezek a fő érveik. Az alapítók tagok között jelen vannak a leghaladóbb szellemiségű képviselők ebből a térségből, akik munkássága elismert az emberi jogokért folytatott küzdelem terén. A dossziéban megtalálják a parlamenti képviselők önéletrajzát, és nagyon röviden bemutatnám őket. Sár Santiago, Malajziából, ő ennek a szervezetnek az elnöke, az ellenzék vezetője hazájában, parlamenti képviselő most, korábban pedig civil szervezeteknek dolgozott. Musoszua asszony Kambodzsából alelnöke ennek a szervezetnek, az ellenzék tagja, a Cambodia National Rescue Party tagja, az albizottságunk júniusban már vendégül látta őt, és korábban ő volt a nő ügyekért illetékes miniszter. Kassi Pirja tájföldről, korábban külügyminiszter volt 2008-tól 11-ig, parlamenti képviselő, a tájföldi demokratikus párt tagja, jelenleg pedig a Nemzeti Reform Közgyűlés tagja. Merci Barnes pedig Indonéziából a képviselőház tagja, ő a PDIP pártot képviseli, és ő is az alapítója egy olyan civil szervezetnek, amely főleg a nők helyzetével foglalkozik a tartományában. És most minden további nélkül átadnám a szót vendégeinknek, kérnék mindenkit arra, hogy tartsa be az időkeretet, mivel sajnos késtem, ezért kevesebb időnk van, ez az én hibám, de kérném Charles santiago hogy 10 percben szólaljon fel. Köszönöm. Chairperson. Elnök asszony, tisztelt képviselők, a kollégáim az ASEAN-tól, kedves barátok, diplomaták, én az ASEAN részéről, békéről és szolidaritásról szeretnék tanúságot tenni. Köszönöm az elnök asszony bemutatóját, és a lehetőséget, hogy itt önök előtt szólhatok az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről Dél-Ázsiában. Az ASEAN tíz országot tömörít, 50 éves tapasztalatra tekintünk vissza, az ASEAN-nak több kereskedelmi megállapodása van a világpiacon. Három kérdésre szeretnék összpontosítani. Első sorban a kereskedelmi megállapodásokra, illetve hogy ez hogyan hat az emberi jogokra, másodszorban a határokon átnyúló kérdésekkel foglalkozom, majd harmadik sorban pedig a szuperhatalmi versengést, az jogállamiságot és az emberi jogokat érinteném. A kereskedelmi megállapodásokra rátérve, az Európai Unió az ASEAN országokkal kétoldalú kereskedelmi megállapodásokról tárgyal, Szingapurral, Tajfölddel, Malajziával, a Fülöp-szigetekkel, Indonéziával és a többi. Néhány évvel ezelőtt blokk a blokkal tárgyalt, tehát az EU az ASEAN-nal. Most azonban más megközelítést alkalmaz az EU, két oldalú alapokra helyezte a tárgyalásokat az ASEAN országokkal, én a következőtől tartok. A kereskedelem fontos, és támogatni kell, és ösztönözni, viszont az a fajta kereskedelem, amit mi támogatnánk, tiszteletben kell, hogy tartsa a demokratikus értékeket, az emberi jogokat. És ezt támasztja alá az is, ami a szellemi termékek terén történik. A partnerségi megállapodás szerint igen, nagyra törő kereskedelmi megállapodások vannak kialakulóban 12 országgal. Egyes fejezetek azonban meglehetősen vitásak, ezek ugyanis komoly hatással vannak az emberek életére, munka lehetőségeire, egészségére, gazdasági és társadalmi helyzetére. Ami a szellemi termékeket illeti, gondolok itt különösen a gyógyszerekre, a szabadalmakra. A legtöbb országunk a kereskedelmi megalapodásokhoz hozzájárult, ami azt jelenti, hogy egy gyógyszertermék 12 éves oltalmat élvez. A partnerségi megalapodások szerint azonban a 20 évet, elnézést, tehát 20 évről volt szó az eredeti oltalom, ennek kiterjesztését teszik lehetővé. Tehát akik sürgős ellátásra szorulnak, nem juthatnak hozzá a szabadalmaztatott az oltalom alatt álló gyógyszerekhez. A szellemi termék illetve a szellemi jogok monopólium helyzetet terem bizonyos vállalatok számára, és a tanulmányok is alátámasztják, hogy az innovációkat az illető vállalat három-négy év alatt látja megtérültnek, miközben a vállalatok további véd, oltalmat élveznek ezen túlmenően is, és jelentős nyerességre tesznek szert. A gyógyszereket azért fejlesztik ki, hogy a betegeken segítsenek. Ma azonban a gyógyszerek annyira drágák, hogy sokan világszerte egyszerűen nem tudják megfizetni a gyógyszereket, miközben az egy alapvető emberi jog lenne. Maláziában 75 eh, eh, évre négy közül egy ember rákos betegségben szenved. Tehát még egyszer itt a 20 éven túlra történő szabadalmi oltalom kiterjesztés elfogadhatatlan. Emberi jogi szempontból is tehát meg kell vizsgálni a kereskedelmi megállapodásokat. Második kérdéskör a határokon átnyúló kérdés. Itt a menekültekre, migrációra, embercsempészetre, illetve a vallási extrémizmusra gondolok. A mi régiónkban csak két ország írta alá a menekült ügyi megállapodás Kambodzsa és a Fülöp-szigetek. Nagyon fontos, hogy további kötelezettség vállalása is sor kerüljön, és ezt az egyezményt a többi állam is aláírja. hozzánk, a mi régiónkban rengeteg menekült érkezik, akik semmiféle védelmet nem élveznek. ha például a kórházi ellátásra szorulnak, akkor óriási díjat kell fizetniük, gyakorlatilag az első osztályú ellátás árát kell, hogy megfizessék. Nincsen munkájuk, nem élveznek semmiféle védelmet, csak magukra vannak hagyva, hogy egyáltalán táplálkozni tudjanak, vagy öltözködni tudjanak. Úgyhogy ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell. Dél-Kelet-Ázsia a migráció egyik úgymond paradicsoma, több millió migráns munkavállaló van, és egyrészt forrásország is vagyunk, másrészt pedig befogadó ország is. 10-12 év után született meg egy nyilatkozat, illetve kellett volna, hogy megszülessen egy nyilatkozat a migráció tekintetében, de ez sajnos egyelőre nem jött össze. A harmadik kérdéskör az embercsempészet. Véleményem szerint Egyelőre azonban csak beszélünk és nem cselekszünk e tekintetben, ami tipikus az ASEAN esetében. Myanmarból a Rakhine állam ban 12 halál eset történt rendőri visszaélések következtében. Tehát az erőszak ismét felütötte a fejét, és ez az embercsempészek piacát erősíti, ugyanis számos ember kénytelen elhagyni Myanmart, és biztonságosabb helyekre, Nepálba vagy Tájföldre igyekeznek, tehát Rakhine államból Tájföldre és Tuné vándorolnak. Nekünk kellene fellépnünk az ő védelmük érdekében, a különböző ügynökségek révén, ugyanakkor az ügynökségek összejátszanak az embercsempészekkel a mi rendészeti szerveink, tehát kéz a kézben járnak az embercsempészekkel, és a maláj rendészeti szervben dolgozók 80%-a bizonyos jelentések szerint embercsempészek kezére játszik. Egy 23 éves fiatal asszony, aki túlélte a Bokul Haram erőszakát e, embercsempészek révén került Dél-Ázsiába, és most egy szex rabszolgaként dolgozik. Számos megállapodást, jegyzőkönyvet kellene aláírni a kormányainknak, hogy ezeket a jelenségeket fel lehessen számolni. Végezetül pedig a vallási extrémizmusról szeretnék szólni. Többféle formája van ennek de itt általában az iszlamista fundamentalizmusról beszélünk. De van buddhista fundamentalizmus is, nagyon erőszakos jellegű formában jelentkezik Myanmarban. A Mabata csoport, egy reakciós buddhista csoport, ez konzervatív elemekkel működik együtt Tájföldön és Sri Lankán, és gyűlölet beszédet sugárzó rádió állomást üzemeltetnek a régióban. Másodszorban, tehát nálunk is van az iszlamista fundamentalizmus. Viszont van egy kis bibi, a kormányok az extrémizmust kihasználják, és ez által kriminalizálják az egyébként legitim ellenvéleményeket, vagy ellenvéleményen lévőket. És ez a szólásszabadság egyik nagyon súlyos megsértése. És végezetül az szuperhatalmi rivalizálás a régióban. Egyrészt az Egyesült Államok, másrészt Kína, és az Európai Unió jelenik meg eh, ilyen szuperhatalomként a régióban. Az elmúlt két évben úgy alakult a helyzet, hogy gyakorlatilag a demokráciát és az emberi jogokat eh, eh, bocsátják úgymond áruba ahhoz, hogy a geopolitikai érdekeiket érvényesíteni tudják ezek a hatalmak. A bank az infrastruktúrális támogatását és egyebeket az emberi jogok úgymond árba bocsátáshoz kötik. És ezáltal próbálják minél inkább érvényesíteni az érdekeiket. Az ASEAN országok kormányai nem beszélhetnek a semlegességről. Mi mindig is a béke és a semlegesség régiójának tekintettük magunkat, de gyakorlatilag a semlegesség, ha úgy tetszik, hiányzik az ASEAN-i diplomáciából. Végezetül lezeresképpen elmondhatom, hogy a délkelet ázsiai demokrácia jövője veszélyben van. Elérkeztünk egy holpontra az Európai Parlamentnek és a többi európai intézménynek megvan a felelőssége tekintetben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Santiago úr. Kimerítően összefoglalta a helyzetet, és nagyon jól leírta ezt így azt hiszem mindannyian jobban megértjük, főleg azokat a területeket, amelyeket ön is kifejezetten megemlített. Most szeretném megadni a szót a képviselőknek, akik szeretnének hozzászólni, és akik itt vannak a teremben. Kevés az időnk, de ezt követően talán meghallgathatjuk a többi kérdést is, Először is Loch Pillar asszony kért szót, röviden kérném. Thank you, Chair. Chair, I'm not... Köszönöm a szót, elnök asszony. Nem vagyok benne biztos, hogy jól értettem. A többieket is meghallgatjuk, akik a panelben ülnek? Vagy most csak az első adáshoz kell kérdéseket feltenni? Elnök. Lesz alkalmunk megadni a többi képviselőnek is a szót, bár mindegyikük előtte nem fog hozzászólni. Santiago úr az általános megközelítésről szólt, úgyhogy most lehet kérdezni bárkihez. Uh, thank you for the... Köszönöm szépen, köszönöm szépen a nyilatkozatot, és köszönöm, hogy független parlamenti szervezetet hozott létre. Ez nagyon jó partner számunkra. Azt is láttam, hogy az Európai Parlament képviselőit arra kérik, hogy írják alá azt a levelet, amit írtak, a lelkiismeretű okoknál bebörtönzöttek érdekében. Ez egy önök által beindított kezdeményezés, akik még nem írták alá, aláírhatják. Santiago úr, nem sikerült a migránsok és családjaik védelme érdekében egy dokumentumot létrehoznia. Talán erről egy kicsit részletesebben hallhatnánk öntől. Mi mindannyian aláírtuk az ENSZ egyezményét a migránsok jogait és családjaikat illetően, Szeretném az ön tapasztalatait is hallani ezzel kapcsolatban. Emberkereskedelem. Az EU az idén tekinti át ismételten az erre vonatkozó politikáját. Ön szerint mit tehetne még az EU? Intenzívebben vagy másképpen, hogy a külkapcsolatai vonatkozásában vegye fel a harcot az emberkereskedelem ellen. Aztán a másik dolog az, hogy nyomon kellene követni, hogy hova kerül a pénz, ami befolyik e- ezen a forráson keresztül, például, hogy melyik európai bankokba kerül. Aztán a különböző állásfoglalásainkban ból az derül ki, hogy egyre több a halálbüntetés az egész régióban a Fülöp-szigetekkel kapcsolatban most született egy ilyen állásfoglalás, úgyhogy érdekes volna, ha elmondaná nekünk azt, hogy az önök hálózata hogyan foglalkozik a halálbüntetéssel, illetve ezek számának növekedésével, mit tesznek annak érdekében, hogy betiltsák a halálbüntetést, és aztán I mean, there are so many land rights. a földhöz való jogok, a föld megszerzés kérdése. Kambodzsa esete volt a legfrissebb, és az állásfoglalás, ami megszületett ebben a témában. Azt hallottuk egy civil szervezettől, hogy 2003 óta 400 ezer embert érintett a földek lefoglalása, főleg mezőgazdasági termelés céljából. Talán az ASEAN országokban a jogállamiság, illetve ezen téma kapcsolatáról hallhatnánk. Az emberi jogi tevékenységek keretén belül egy szervezet, a parlamenten belül egy kiállítást szervezett, egy tájföldi ö, emberjogi ö, harcos ö, ö, meggyilkolásáról. Ö, itt ugye a földhöz való jog kérdése, illetve a cégek ö, ö, kérdése is felmerül. Ugye a civil társadalom egyre kisebb szerepe merül itt fel, mint kérdés, illetve egyéb kérdések, amelyek ehhez kapcsolódnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lochbiller asszony, Bettini úr is szót kért. Parancsoljon. intervenir brevemente, por favor. Kérem, röviden legyen szíves. Sí, eh, grazie, innanzitutto. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönet a képviselőknek akik eljöttek hozzánk látogatóba. A demokrácia minőségéről volt szó az Ázsián országokban, ami hát eléggé ö, ritkásan van jelen, illetve úgy tűnik, hogy hátat fordított a jelennek. Például Birmániában igen jelentős szintet ért el a demokrácia, ez nagyon fontos volt. A tájföldi új alkotmány vonatkozásában nagyon sok problémát vetett fel, de ugyanakkor legalábbis az első rátekintése nyugalmi helyzetet tükröz. Aztán ott van a Fülöp-szigetek helyzete, mert hallottunk olyas, olyanok, olyan dolgokról, amelyek itt minket nagyon aggasztanak. Úgyhogy, ha egy kicsit részletesebben kifejthetni ezt, hogy ezen országokban nagyon oda kell figyelni a demokráciára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mivel más nem kért szót a képviselők részéről, ezért, ha megengedik, én is feltennék két rövid kérdést a parlamenti képviselőkhöz. Először is tájföldről érkezett vendégünktől szeretném megkérdezni, hogy milyen konkrét előnyökre számíthatunk véleménye szerint abból, hogy javítunk a tájfölddel való kapcsolaton. Ugye Mogherini asszony most a héten tárgyalt a miniszterekkel, és Márenc asszonytól pedig a korábbi és jelenlegi tapasztalatai alapján a nők jogainak védelme terén szeretném megkérdezni, annak kapcsán, amit Santiago úr is elmondott a szellemi tulajdonjoga kapcsolatban, hogy a gyógyszerekhez való hozzáférés, valamint az ópium monopólium milyen helyzetet idéztek most elő, és a véleményük szerint milyen konkrét lépéseket tudnánk megtenni annak érdekében, hogy férfiak és nők egyenlő mértékben, arra egy, agyányos, egy, egyenlő feltételek mellett férjenek hozzá a gyógyszerellátáshoz, hiszen tudjuk, hogy ez jelenleg nem valósul meg. Mit tudnánk tenni együtt az Európai Unió, illetve önök, azért, hogy ezen a jelenlegi modellen javítsunk, tehát hogy nem csak az átláthatóságot növeljük, hanem azt, hogy a kutatás fejlesztésbe fektetett összegek valóban megtérüljenek. Most pedig megadnám a szót önöknek, nem is tudom, két percben, két percben mindenkinek. Elnézést kell kérjek az idő rövidsége miatt, de nagyon kevés időnk van. Ha megengedik, akkor egyetértenek Santiago úrral kezdenék, vagy nem, inkább önnel? Ön? Ön Szortyúá úr, parancsoljon. Thank you, madam. <laughs> Thank you, madam chair. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony a földfoglalások kérdésével szeretnék foglalkozni, ez Kambodzsában, de nem csak Kambodzsában, hanem az ASEAN országok régiójában is jelentős probléma. A fejlődés kontextusában, illetve hogy hogyan történik ez Kambodzsában. Földgazdasági koncesziók keretén belül ez azt jelenti, hogy a kisgazdáktól elveszik a földet, és legálisan nagy cégek kezére juttatják. Ha például valaki cukrot termel, azt aztán eladják az EU országokba. Annak a rendelkezésnek keretén belül, hogy bármit, csak fegyvereket ne, anything but arms. Azok a gazdák, akik áldozatai ezeknek a koncesszióknak. Gyakorlatilag több százezren vannak, és ez óriási emberjogi probléma a kereskedelem és a kereskedelmi megállapodások kontextusában. Röviden szeretnék foglalkozni Burma kérdésével. Illetve, hogy Burma hogyan lett a demokratikus erők színterévé. Aung San Suu Kyi asszony. Burmában, mint Kambodzsában és még egy csomó Ázien országban az emberek az emberi jogokért, az igazságért, a demokráciáért harcoltak ez most már megvan. Úgyhogy a következőkre van szükségünk. Kérjük az EU-t, hogy segítsenek nekünk, a demokratikus erőket támogassák, és mint kambodzsai parlamenti képviselő szeretnék köszönetet mondani az Európai Unió parlamentjének a Kambodzsával kapcsolatos nagyon erőteljes állásfoglalásért, hogy azt kérték, hogy célzott szankciókat, például vízummal kapcsolatos szankciókat alkalmazzanak, és nagyon erőteljes között, üzenetet közvetítsenek Kambodzsa miniszterelnökének és a diktátoroknak, hogy ingyen jegyel nem lehet az EU-ba utazni, és minden EU tagállamnak egy hangon kell szólnia. Köszönöm szépen, most pedig Piramia úrnak adom meg a szót. Much, Madam Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. I voted against the constitution. Az alkotmány ellen szavaztam, és a népszavazással kapcsolatos plusz kérdés ellen, különleges testületet illetően. És itt ezt nyilvánosan elmondtam a sajtó előtt is. But I am still not the... De Nem akarok a demokráciának és az alkotmánynak hátat fordítani. A felsőház jelenlétében és a 20 éves stratégiai és reformprogram jelenlétében, amit a katonai vezetés adott ki. Azt gondolom, hogy Mindannyian demokratikus körülmények között szeretnénk élni, és folytatnunk kell a harcot. Talán ezt egyedül nem tehetjük, Az EU nem biztos, hogy arra kényszerítheti Kambodzsában a kormányt, hogy meggondolja magát. Azonban abban segíthetnek nekünk, hogy a polgári és egyéb oktatás terén hogyan járjunk el. Az új EU tagállamok tapasztalatai alapján 15-20 évvel ezelőtt, akik a Szovjetunió befolyása alól kikerülve saját demokráciáikat hozták létre. Tanulhatnánk talán ezen tapasztalatokból nálunk is. Még akkor is, hogyha valamit tenni kell annak érdekében, hogy változzon meg a dolog. Ez az egyik dolog. A másik. Mi lesz a jövője a Tájföld-EU kapcsolatoknak? Talán ami a katonai kormányt illeti, általánosságban változtatni kellene a kapcsolaton, és a, az emberekkel is amikor a gazdasági egyezményt felfüggesztették a katonai pucs miatt, mi is írtunk az önök kereskedelmi biztosának, hogy a hivatalos szinten folytatódjanak a szakmai tárgyalások, de a kereskedelmi egyezmény, amikor megszületik, a megválasztott kormány aláírását kell, hogy viselje, majd akkor, amikor már teljesen demokratikusan ö, megválasztott kormányjal rendelkezünk. Elnök, kérem, térjen a konklúzióra, elnézést kérek, mert csak két percben lehet mindenkinek hozzászólni, vagy van-e még szüksége egy kis időre? Nem köszönöm, elegendő volt, köszönöm. Uh, thank you very much in Indonesia. Köszönöm szépen. Két kérdésem len két kérdést kaptam az elsőt Lokbiller asszonytól a földfoglalással kapcsolatosan. A nemzetközi beruházási megalapodás alapján az indonéz kormány 18 kétoldalú megalapodást törölt négy oka volt ennek. Egyensúlyt akarnak teremteni ugyanis a beruházás védelem és a nemzeti szuverenitás között, és a megállapodások egyébként is már elavultak, ugyanis elsősorban külföldi beruházók foglalnak le földeket, a saját céljaiknak megfelelően. Ami a nemzetközi beruházásvédelmi megállapodásokat illeti, ezekből hiányzik a megfelelő vitarendezési mechanizmus, a nemzetközi döntőbírósági eljárás túl hosszadalmas, Úgyhogy komoly figyelmet fordítunk minden megalapodásra, ez ugyanis alapvetően befolyásolja a helyi lakosok megélhetését, különösen ami a földtulajdonjogot illeti. Most egy új program állt fel, egy földreform, föld újraelosztás vonatkozásában az élelmiszerbiztonság érdekében, illetve annak érdekében, hogy a helybeliek jussanak földhöz. Ugyanis Indonéziában rengeteg föld terület, hogy is mondjam, kerül nagy beruházók tulajdonába, akik csak a nyerességet hajházzák. And the second related with gender equality. A másik dolog, amire szeretnék kitérni, a nemek közötti egyenlőség. A parlamentünk most egy olyan eljárást vezet be, aminek eredményeként a politikában, a kultúrában, a gazdaságban a nők szerepe meg kell, hogy növekedjen a nők számára megfelelő jogokat kell biztosítani, meg kell akadályozni törvényesen a családon belüli nőkkel szembeni erőszakot. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, elnézést, hogy sürgettem. Nagyon is odafigyelünk az elhangzottakra, és figyelembe fogjuk venni és akkor megadnám az elnök úrnak, hogy a következtetéseket elmondja. Uh, uh, Még néhány kérdést szeretnék ebben a két percben érinteni. A gyógyszerekhez való hozzáférés, erről már volt szó. A tudományos világban egyfajta gondolkodás folyik, Ez szerint az egy egészségügy nem lehet része kereskedelmi megállapodásoknak. Ha megnézzük a Johnson Johnson-t, a kutatás fejlesztési kiadásai 2014-ben 8,2 milliárd volt, a marketing kiadások pedig 17 milliárd. Tehát látható, hogy mekkora az eltérés. A kutatási kiadások és a marketing kiadások között, ami dupla, kétszeres különbség. Tehát gyakorlatilag a betegektől veszik el a pénzt. A Klaszko is 22 milliárdot költött. Nyilvánvalóan ők is megtérülést szeretnének látni, de nem lehet 22 két milliárdos nyerességet megengedni. A félelem egyre inkább elterjedt a térségben, és gyakorlatilag minden országban kriminalizálják a legitim ellenzéket. Maláziában az ellenzék egy harmada börtönben ül, illetve börtönbe kerülne, eh, hogyha a törvények alapján járna el ellenük a kormány. Olyan törvényeket eh, alkotnak, aminek következtében az ellenzék gyakorlatilag bűnözőnek minősül. És Lokpiller asszony kérdésére ugyan több kérdést vetett fel, de itt csak a migráns nyilatkozatra szeretnék reagálni. Miért tartott ez ennyi ideig? Én ismerem a migrációs helyzetet, a halál esetek száma a migráns munkavállalók körében rendkívül magas, ami elfogadhatatlan, és ezért sokan nem értik, hogy miért nem születik meg egy erre vonatkozó nyilatkozat. Óriási számban érkeznek nem dokumentált, nem regisztrált migráns munkások a térségbe. 22 millióan vannak egyes becslések szerint, és ez komoly probléma. A kérdés az, hogy hogyan maradhatnak mégis Malajziában az így nem regisztrált munkások? Ennek az oka a korrupció, ami egészen a kormány legfelső köreig vezet fel, ezért egy demokratikus stressz környezetről beszélünk, beszélhetünk. Köszönöm szépen a résztvevőknek nem csak nagyon tanulságos volt, hanem nagyon nagy élvezet is volt meghallgatni önöket, illetve az iránymutatásaikat, amelyek azt hiszem, hogy már felvázolják, hogy milyen hosszú utat kell még megtennünk, és hangsúlyozták a konkrétumokat is. Sajnálom, hogy sürgetnem kellett önöket, de sajnos nálunk ez a tempó, ne kételkedjenek abban, hogy megszívleltük mindazt, amit elmondtak. Köszönöm. Para la siguiente sesión. A következő eh, rész a következő napi rendi pont megvitatására zárt ajtók között kerül sor, tehát aki nem jogosult arra, hogy itt maradjon, kérem, hogy hagyja el a termet.